elnök! jó reggelt kvánok képviselőtársaim mindenkinek! egy újabb naphoz érkeztünk a hét utolsó napja az év utolsó ülésnapja ezzel az ülésünket meg is nyitom az első napirendi pont jelentés mégpedig a petciós bizottság two thousand and fifteen évi tevékenységéről a vallina report. meg is adom az előadónknak a szót. madame vallina you have the floor.